E, sprostowanie. Właściwa komisła przesłała następujące... Egy magyarázat. Az Európai Parlament által elfogadott szöveggel kapcsolatban a 2008. április 19-i irányelv a fogyasztói hitelek tárgyában és a 2016 cikk alapján ez a magyarázat elfogadásra került. Mert hogy 24 órán belül, ha 24 órán belül 40 képviselő nem szól ellene ennek, ennek a magyarázat elfogadásának.